Robacek és eh, David Bodan Jakievics kollégák a lengyel kormány tagjává eh, eh, őket a lengyel tagjává nevezték ki. Gratulálunk. A parlament ezzel megállapítja, hogy e két kollega helyének felszabadulásával 2000. november 16-ától számít. Az illetékes lengyel hatóságok a mentelmi jog